Irán az első, Sirin Ebádi esetéről van szó. Mácáki úrnak adom meg az ott két percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, aki most érkezett meg. Sirin Ebádi béke Nobel-díjas helyzete, csak nagyon csak egy példa, nagyon sok üldöztetés példája közül Iránból Ebben az országban elnyomnak mindenfajta másképp gondolkodást. Az iráni rendszer egyáltalán nem fog például ezzel az állásfoglalással sem foglalkozni, nevetni fognak rajta, éppen úgy, mint minden korábbi parlamenti állásfoglalással, és nyilván nem is okolhatjuk őket ezért, hiszen tudják, hogy itt csak szavakról, nem tettekről van szó. Igazából úgy gondolják, hogy nem ér többet egy ilyen elsoglás, mint a papír, amire nyomtatták. Elnök úr, ahhoz, hogy változást eszközöljünk Iránban, a tettek mezeére kell lépnünk. Például a PMO-it le kell venni a terrorista szervezetek listájáról, vagy meg kell vizsgálni az EU tagállamok, illetve jelölt államok szerződéseit Iránnal, és fel kell függeszteni azokat. Hogyha ilyen javaslatokat teszünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az irányi hatóságok komolyan vesznek bennünket, és kétszer is meggondolják, hogy a demokráciát követelő polgáraikat üldözzék-e. Szóval, elnök úr, tisztelt biztos úr, úgy tűnik nekem, hogy még egy állásfoglalásra van szükség emellett. Felhívást kell intézni egyes tagállamok kormányaihoz, például Nagy-Britannia és Franciaország kormányaihoz, illetve Törökország kormányához, hogy a képmutató Irán politikájuknak vessenek véget, és hatékonyan lépjenek fel a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stíler asszony következik két percben. Thank you. Uh, Köszönöm, elnök úr. Az első iszlámhitű Nobel békadíjas nő ügye van most előttünk. Ő az első női bíra az ő országában az iráni, iráni forradalom óta. Nők, gyerekek jogaiért küzd, a vállás jogáért, egészségügyi jogokért, kisebbségi jogokért, és nemrégiben pedig a Bahá'í hitűek védelmébe kelt, akiket továbbra is üldöztetést szenvednek Iránban. Ez az emberi jogi munka, amit ő végez, és hatalmas odaadással végez, idáig is eljutott ennek a híre, és sok más emberi jogi harcosok közös központot hozott létre az emberi jogok védelmére Teheránban, és a politikai fogvatartottak képviseletét is vállalja, és családjaik jogaiért is kiáll. Őt azonban folyamatosan fenyegetések érik, testében is fenyegetés éri, halálos fenyegetéseket kapott, és biztonsága nem garantált. Az Emberi Jogok Univerzális Nyilatkozatának 60. évfordulóján pedig a karácsony előtt különös támadás érte. Ezt a központot azonnal újra kell nyitni, és a főképviselőnek, a cseh elnökségnek és valamennyi tagállamnak nyomás kell gyakorolni irára, hogy a központ újra nyílhasson. Ebben a házban mi pontosan tudjuk, hogy mekkora bátorság kell ebben az országban ahhoz, hogy ilyen emberi jogi tevékenységet végezzen valaki. Tudjuk, hogy Irán diktatúra ebben a pillanatban, és valamilyen reménysugarat kell adnunk az ottani népnek és segítenünk kell a különböző segélypénzek eljutását az egészségügyileg rászorulóknak. Az Emberi Jogi Központ újranyitása alapvető követelés, minden alap emberi jog megsértés ennek a bezárása, támogassuk a hölgyet működésében. Köszönöm szépen, Stiller asszony, Lambert asszony következik szerzőként két percben. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy támogatnunk kell az emberi jogi aktivistákat, függetlenül attól, hogy a kormányok meghallgatnak -e bennünket, vagy nem. Hiszen ezek az emberek nagyon bátrak, és felismerik a veszélyt és ami fenyegeti őket, ettől függetlenül tevékenykednek. Azt gondolom, hogy súlyos esetről van szó, hiszen egy ilyen nemzetközileg elismert emberjogi szakértő megtámadása elfogadhatatlan hiszen ő is a saját alapjogait gyakorolta, mint például a vallás megválasztásának szabad, szabad jogát. Nagyon sok emberjogi aktivistát a halálbüntetés fenyegeti. Azért, mert ő Iránban a Bahá'í vallás vezetőit megvédte. A 20, következő 24 órában további letartóztatások várhatóak, olyanokat is valószínűleg letartóztatnak, akik együtt dolgoztak Sirine Badival, illetve Bahái hitűek. Fel kell ismernünk azt, hogy elmozdulás érzékelhető az emberi jogok elismerését, illetően bizonyos kormányok által az egész világon, és ennek hatása van olyan országokra is, amelyekkel az Európai Unió kapcsolatban van. Nem szabad elfogadni ezt a típusú hozzáállást. Azt gondolom, hogy ez még fontosabbá teszi a, a, azt a tényt, hogy nekünk is el kell fogalmaznunk a, a véleményünket, és nem szabad növelnünk a kereskedelmet olyan tagországok, illetve olyan országokkal, akik az emberi jogok helyzetét illetően nem tartják tisztelni a nemzetközi egyezményeket meg kell védenünk az emberi jogokért kiállókat, az emberi jogi aktivistákat és a demokráciáért kiállókat, akiket nem demokratikus jogokkal akarnak elnyomni. Köszönöm szépen, Kellem úr, szintén két percben, szintén szerzőként. Köszönöm, elnök úr. Az iráni állampolgárok helyzete, akik az elnyomó teheráni mullák önkény uralmában élnek, 2005 óta minden területen tovább romlott. Ezért sürgős felhívást intézek a bizottsághoz, hogy folyamatosan monitorozza az emberi jogi helyzetet ebben az országban, és készítsen átfogó jelentést a helyzetről ennek az évnek az első felében egy Nobel-díjas zaklatása, Sirin Elvadi zaklatása ellen tiltakozunk ma, illetve az Emberi Jogi Központ bezáratása ellen. Nagyon gyakran felvetődik, hogy milyen eredménnyel járhat egy ilyen tiltakozás. A bizottsághoz és a tanácshoz is fordulunk. Az iráni rendszer a legnagyobb fenyegetést jelenti a világ békére és a jogállamiságra nézve az irániak nukleáris robbanófejeket készítenek, és már van hordozó gyakor, rakétájuk is hozzá. A legnagyobb támogatója a terroristáknak, Teherán, a Hezbollának és a Hamasnak. Ugyanakkor az EU kompromisszumokkal próbálja meggyőzni ezt a rendszert a teheráni hatóságok felveszik a küzdelmet minden ellenzékkel szemben, elnyomják őket, és ironikus módon közöttük általunk terroristának bejegyzett szervezetek is vannak. Prioritás kell, hogy legyen az emberi jogok helyzetének javítása a terrenával kapcsolatokban. Köszönöm. Köszönöm, Meyer úr, két perc szerzőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Macakis úrnak teljesen igaza van Sirinebedi üldöztetése nem egyedülálló eset. A rezsim kritikusai között azonban neki kiemelt szerepe volt és van, mert az emberi központ Teheránban ö, volt az egyetlen jele annak, hogy Iránban mégis lehetséges talán valami. Nem ismert, hogy hány ember van börtönben politikai, vallási vagy egyéb kisebbségi okok miatt, homoszexuálisok, vagy nőjogi harcosok tömege senyved börtönben. Ami Európában normális mm, kijelentésnek számít, az ott valakinek az életébe kerülhet. Ennek ellenére a külvilág és Európa sem igazán tesz semmit a helyzet javításáért. A nemzetközi figyelem más témák felé fordul. Irán katonai hatalma, és ez kiegészítve atomerővel, nukleáris robbanófejekkel és az olaj kincseinek gazdagsága miatt Irán komoly és negatív előjelő hatalom, ugyanakkor emberi jogi kérdésekben pedig gyakorlatilag a nullánál tart. Az iráni vezetés rendszerszerűen megpróbálja kiiktatni az ellenzékét, terrorista listára helyezte az egyik legfontosabb ellenzéki csoportosulást, és az iráni rezsim áldozatai között ott van Evadi asszony is, aki világhírű, és eddig épp a Nobel-díja miatt viszonylag békén hagyták, hogy már ez sincs így, ez azt mutatja, hogy az iráni rezsim semmitől sem retten vissza. Köszönöm szépen, Posszát úr egy percben az EPP részéről. Münchenben, az egyik utcában, ahol nagyon sok eh, keresztény él Iránból, ők a világ egyik legrégebbi keresztény csoport eh, tagjai, másrészt eh, perzsák is, ez pedig azt mutatja, hogy Iránban igenis létezik a tolerancia nagyon régi hagyománya, és a vallási tolerancia nagyon régi hagyománya. Nem iráni magatartás, és nem perzsai magatartás, amit a mullah rezsim tesz. Ez ellene van a legjobb tradícióknak, a föld egyik legrégebbi állam kiváló régi hagyományainak. és fontos, hogy elismerjük, hogy az iráni lakosság sokkal inkább pellengére állítja a demokrácia és az emberi jogok megsértését. Az ügyvédasszony minden vallási csoport, minden etnikai csoport esetében megvédi a rászorulókat, és nem engedhetjük meg azt, hogy őt ilyen szörnyűséges módon üldözzék. Neki szüksége van a mi szolidaritásunkra. Éppen ezért kérem a cseh soros elnökséget, hogy jó emberjogi politikáját vesse be ebben a témában is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pinyor úr, két percben a, a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt fel akarnám hívni a figyelmüket arra, hogy a cseh elnökség nincs képviselve. Úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy szégyen, hogy egy olyan ország, amelynek igen nagy szabadságjogi harc terén gyűjtött tapasztalata van, és most elnökséget ad az Európai Unióban, nincs jelen ezen a vitán. Emlékszem, hogy a korábbi, például a német elnökség alatt nem volt ilyen problémák. Ami a vitát magát illeti, Irán nagyon fontos közel-keleti ország, az egyik olyan ország, amely valószínűleg erőteljesen bele fog szólni a jövőben eh, ennek a régiónak a sorsának alakításába. Fontos, hogy az emberi jogi normákat is betartsa Irán, illetve a humanitárius eh, elvárásokat, szabályokat. Most Sirin Ebadi jogaiért küzdünk, azért vagyunk itt, hogy a Nobel békedíjas jogaiért felszólaljunk. A közvélemény is tudja, hogy az ő üldöztetése nem indokolt. Szeretném arra is felhívni a figyelmüket, hogy a Siráz egyetemi diákok közül sokat letartóztattak az elmúlt napokban. Január 12-én újabb hat diákot, amikor mi itt üléseztünk. Úgyhogy az iráni diákok jogaiért is fel kell lépnünk. illetve a HIV tesztet és HIV vizsgálatot elvégző orvosok üldöztetése ellen is. Szorosan nyomon kell követnünk az emberi jogi helyzetet ebben az országban. Köszönöm szépen, most pedig Rutovics úr következik egy percben az UN részéről. Igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Irán fundamentalista berendezkedésű ország, és minden demokratikus szervezet, amely működni szeretne ebben az országban, gyakorlatilag betiltásra kerül. De a politikusok azért bizonyos mértékig még mindig adnak a külsőkre, és bizonyos nemzetközi szerződéseket aláírtak, Ugyanakkor ezeket folyamatosan megsértik, most éppen Ebedi asszony esetében üldözik, mivel a kormány fél tőle. Amúgy is fél a kormány, hogy meggyengül, és minden demokratikus szervezet elnyomása éppen ezért egyre erőteljesebb. Legyünk mi is radikálisabb, ha az iráni kormány. Köszönöm szépen, most a spontán hozzászólások következnek. Hárma jelentkeztek, hogyha gyorsan beszélnek, röviden, akkor mind a hárman hozzá tudnak szólni. Nazarin úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogsértések körében ez az üldöztetés talán a legkevésbé látható a nemzetközi közösség által. Sirin Evadi asszony súlyos helyzetben van, akár csak az a hat diák, akit letartóztattak. Én is csatlakozom a hat párti állásfoglalás tervezethez, de de úgy gondolom, hogy az EPP tervezete jobban megfelel a céljainknak. Én egy volt kommunista országból érkeztem, ahol nem volt sajtószabadság. Én nagyon erőteljesen támogatom az emberi jogokért küzdő aktivistákat, és remélem, hogy ez a állásfoglalás hasznos lesz az Európai Unió és Irán kapcsolataiban, és Kazaka úr következik senhor presidente eh, eu queria não só apoiar esta resolução mas muito em particular apoiar a. nem csak hogy támogatni szeretném ezt az állásfoglalást hanem mindazt támogatni szeretném amit a Szabad Irán barátaitól hallottunk. Macakis úr például hangsúlyozta azt, hogy a legnagyobb probléma a békítetés a kormányjal szemben, és az olaj tartalékok játszák a legfontosabb szerepet. A központ bezárása már a kezdettől fogva botrányosnak minősíthető. Ez pedig azt jelenti, hogy tulajdonképpen azokat támogatjuk, akik üldözik az emberi jogi aktivistákat. Felszólítom a tanácsot arra, hogy a mujahidint vegye le az iráni terrorista szervezetek listárától. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Brzezinski úr hite szerint a világ egyik legnagyobb fenyegetése az instabilitás, amely elsősorban Egyiptom és Pakisztán között uralkodik a világban, és ezek közül, a problémás régió közül az iráni hatalom a legproblémásabb. Ha Iránban nem lesz demokrácia, akkor az összes többi ö, konfliktus eszkalálódhat, és Brzezinski úr víziója valóra válhat. Külső eszközökkel azonban nem lehet beavatkozni Irán belpolitikájába, ezt az Irán népnek kell kivívni, de ha vannak ilyen erők, akkor őket minden erőnkkel támogatni kell nekünk is. Minden demokratikus erőt Iránban. Merci. Köszönöm. Egy negyedik kollega is kérte a szót, mivel van időnk, kivételesen Zaleszki úrnak is megadom a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Ironikusan, akár csak a Hamas esetében, Iránban is olyan a helyzet, hogy a társadalom választotta a vezetőket. Ez a mi problémánk, hiszen nem sokat tehetünk, csak beszélhetünk, illetve felhívásokat intézhetünk, elmondhatjuk a hatóságoknak, hogy elítéljük az emberi jogi helyzetet, de ennél sokkal többet nem tehetünk. Remélem, hogy a szavak fegyverré válhatnak, és támogatást jelentetnek azok számára, akik a szabadságért küzdenek Iránban. Én teljes szívemből ezt kívánom, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Természetesen még nem zárjuk le a vitát, hiszen Spidla úr a bizottság részéről is hozzá fog szólni. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Bizottság figyelemmel követi Siren Ebadi helyzetét. A bizottság úgy érzi, hogy a fenyegetések, amelyeknek ki van téve Sirin Ebadi, illetve kollégái, a teheráni ügyvédi iroda átkutatása óta, amelyre decemberben került sor, egyre súlyosabb. Az iroda átkutatása az egyik legkorábbi példája a megfélemlítésnek Sirin Ebadival szemben. Ide tartozik például az emberi jogi szervezet tevékenységének eh, beszüntetése, ő vezette ezt a szervezetet. Az Európai Bizottság a francia soros elnökséget teljes mértékben támogatta két eh, nyilatkozat formájában. Az elmúlt év decemberében születtek ezek a nyilatkozatok. Az iráni hatóságok nemzetközi kötelezettségvállalásaiknak eleget kell, hogy tegyenek az emberi jogok területén, különös tekintettel a békés gyülekezéshez való jogra, mint ahogy a polgári és politikai jogokról szóló paktum azt rögzíti is. Irán elfogadta és ratifikálta ezt az egyezményt. Éppen ezért az emberi jogi szervezet számára Iránnak lehetőséget kell biztosítania a tevékenykedéséhez, illetve megfelelő jogi keretet is biztosítania kell A bizottság fel fogja szólítani az iráni hatóságokat arra, hogy Ebadi asszonyt és más emberjogi aktivistákat, mindegy, hogy egyéni személyekről, egyes személyekről vagy szervezetekről van-e szó, és megfelelő védelmet fog követelni a számukra, illetve követelni fogja azt, hogy az országban továbbra is tevékenységet folytathassanak, és ne zavarja senki az ő jogos tevékenykedésüket. A bizottság 2009-ben a közös érdekek megvalósítás érdekében továbbra is fel fog lépni a drogkereskedelem ellen, illetve további programokat tervez folytatni az emberi jogok és a good governance témájában, illetve a gyermekek jogainak érvényesítés érdekében az UNICEF-fel való együttműködésben illetve az igazságügyi rendszer reformját is igyekszik előmozdítani. Az oktatás kultúra területén az Erasmus Mundus keretében tapasztalatcserére került sor iráni újságírók számára, illetve iráni filmrendezők számára szeretnénk lehetőséget biztosítani a tapasztalatcserére. A bizottság ezeket a projekteket még az év vége előtt be fogja indítani, az emberi jogokat illetően azonban javulásra van szükség. Köszönöm szépen, biztos úr, lezárom a vitát, és a viták után következik majd a szavazás erről a témáról. A guineai helyzetről hat állásfoglalás tervezett szerepel a napi renden. Mácákis úr, a szerző kapja meg a szót két percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Génának nagyon zavaros múltja, történelme van. Az európai országok így vagy úgy